Uh, dear uh, Vice President of the European Parliament. Tisztelt Európai Parlamenti Alelnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Nemzeti Parlamenti meghívottak, hölgyeim és uraim! Örömmel üdvözlöm Önöket a jogi szakbizottsági uh, szakbizottság elnökeként a Polgári Jogi és Igazságügyi Fórumon 2015-ben. A fórum egy olyan rendezvény, amelyet szakpolitikai, célszakpolitikai osztályunkkal együtt szervezünk meg, illetőleg a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás igazgatóságával. Két évente szervezzük ezt meg, hogy lehetővé tegyük a nemzeti parlamenti, az európai parlamenti képviselőknek, valamint szakértőknek, hogy eszmecserét folytassanak a polgári jog és igazságügy területén tapasztalható fejleményekről Európában. 15 nemzeti parlamenti képviselőt üdvözölhetünk itt ma, és gratulálni szeretnék nekik, és megköszönöm, hogy érdeklődést mutatnak a jog ezen nagyon fontos területe iránt. Az európai integráció következményeképpen egyre több európai polgár él határokon átnyúló életet, vagy azáltal, hogy egy másik tagállamban telepedett le, egy másik tagállam polgárával kötött házasságot, vagy pedig egyszerűen egy másik tagállamba utazik. A mobilitás büntetőjogi vetületeivel sokat foglalkozunk, viszont sokszor megfeledkezünk róla, hogy a polgárok esetében sokkal valószínűbb, hogy a, egy másik tagállam polgári jogi rendszerével kerülnek kapcsolatba, mint büntetőjogi rendszerével. átlagos polgár gyakorlatilag nem is kerül kapcsolatba a büntetőjogi bíróságokkal egy másik tagállamban. Hogyha valaki a határokon átnyúlóan vállal munkát, vagy örököl, akkor viszont egy másik tagállam polgári jogi rendszerével kapcsolatba kerül az Európai Unió, és különösen az Európai Parlament megpróbál eleget tenni ennek a kihívásnak, felnőni hozzá, azáltal, hogy biztosítja, hogy megfelelő jogi keret legyen érvényben, amelyel szabályozható a különböző jogi rendszerek közötti kapcsolat határokon átnyúló ügyekben. Az új Brüsszel egy szabályozás egy példája sikeres fellépésének az Európai Uniónak. Egy olyan szabályozás született, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tulajdonok legyen több tagállamban, és sokkal inkább leegyszerűsíti a dolgokat a számukra, mint ahogyan azt korábban tapasztalhatták. Ugyanakkor azonban nem szabad azt képzelnünk, hogy a helyzet tökéletes. Továbbra is nagyon sok probléma áll fenn, például a különböző adminisztratív eljárások során az úgynevezett mobil polgárok esetén, vagy például a különböző családügyi jogviták rendezése határokon átnyúlóan szintén gondokat jelenthet. A jelen fórum feladata az, hogy megnézzük, milyen problémák állnak fenn, mit értünk el eddig, és milyen irányba kell elindulnunk a jövőben. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, beleértve azokat is, akik az interneten követik, illetve a videóközvetítés révén követik az ülést, és érdeklődve várom a szakértőink és a résztvevők véleményét. Megadom most a szót Vákeszel Sziszó úrnak, aki a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatikért felelős osztály alelnöke. Szeretném emellett üdvözölni a jogi szakbizottság alelnökét, Delvo asszonyt is. Alelnök úr, öné a szó. Senyor Szohoda. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon nagy öröm, hogy önökkel együtt indíthatom el ezt a polgárjogi fórumot. Arról van itt szó, hogy megkönnyítsük az állampolgárok életét, és a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásért felelős alelnökként nagyon örülök ennek az eseménynek. 13 kollégánk vesz részt ezen a fórumon, nemzeti parlamentektől érkeztek vendégeink, illetve 36 nemzeti parlamenti képviselő és tisztviselő van körünkben, belga, osztrák, horvát, ciprusi, finn, német, német, magyar, luxemburgi, máltai, lengyel, román, szlovák, szlovén, spanyol és svéd nemzeti parlamentekből. Mindenkit tisztelettel üdvözlök. nyolc bizottsági elnök és alelnök is részt vesz a különböző parlamentek részéről. A mai vitánknak a témája nagyon fontos mindenki számára, aki a kormányzással foglalkozik az Európai Unióban. Ez az interparlamentáris találkozás igen hasznos lehet. Az Európai Uniónak vannak hatáskörei az Amsterdami szerződés óta a határon túlnyúló nemzetközi magánjogi ügyekben. Az európai és a tagállami szint között megosztott hatáskörről van szó, amikor a nemzetközi magánjogról beszélünk. Ez egy elég nagy terület egyébként. A az igazságszolgáltatás területe azonban tagállami hatáskör. Ezt harmonizálni lehet az Európai Unió szintjén. Szerintünk az a fontos, hogy egyensúly jöjjön létre az európai szint és a nemzeti szint között. A javak, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgása az idő során egyre jelentősebbé vált, ezért a határon túlnyúló kapcsolatok is egyre intenzívebbek. Nagyon fontos, hogy kapcsolódások jöjjenek létre a különböző jogrendek között emiatt. Kifejezetten azért használom ezt az kapcsolódás kifejezést, mert mindig figyelembe kell venni természetesen a nemzeti kultúrákat a szabályozások kialakításánál, így lehet csak a jogrendek közötti kapcsolódást létrehozni. Ugye az idei témánk a nemzetközi magánjog. Olyan jogi kérdésekkel foglalkozunk tehát, amelyek a határokon átnyúló tevékenységekhez kötődnek. A nemzetközi magájog olyan normákat jelent, amelyek jogütközés esetében vetődnek fel, illetve amikor meg kell választani, hogy milyen bíróság rendelkezik joghatósággal, magánszemélyekre vonatkozó szabályok nemzetközi szintéren különbözhetnek a nemzeti jogok sajátosak, minden egyes ország maga szabályozza a magánszemélyek életét. Ez időnként nehézségekhez vezethet az országok, a tagállamok között. ugye időnként az állampolgároknak ügyvédhez kell fordulniuk, bírósághoz kell fordulniuk, de előfordul, hogy az egyik jogrend szerint kedvezőbb döntésben bízhatnak, mint a másik szerint. Így válogatnak időnként a bíróságok között, fórum shoppingnak hívják ezt angolul az a célunk, hogy az európai állampolgárok élete egyszerűbb legyen, amikor ilyen határon túlnyúló helyzetben találják magukat. A szubszidiaritás elve az alapelv itt, ez az, az elv, ami vezérel bennünket, nagyon jól ismerem természetesen a szubszidiaritás elvét, a régiók bizottságának elnöke voltam 2002 és 2014 között egy olyan intézményt vezettem, amely maga is a szubszidiaritás fölött örködik. A feladatkörömben igyekeztem gondolkodni arról, hogy a gondoskodni arról, hogy az európai jogalkotások demokratikus kontrollját elvégezzük. Az egyes intézmények mindig csak a saját szintjükön léphessenek fel, a saját szerepüket játszák, és a munkájuk hatékonysága az állampolgárok javát szolgálja. A szubszidiaritás fogalmát két szinten vethetjük fel. Egyfelől korlátoznia kell bizonyos mértékig a, az EU intézményeinek jogköreit, ugyanakkor a szubszidiaritás európai fellépést is szükségeltethet a nemzeti regionális szint mellett. Amióta ebben a parlamentben dolgozom, továbbra is meg vagyok győződve róla, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, hogy a különböző szintű igazgatás, különböző szintű kormányzás közötti logikus kapcsolatokat létre kell hozni, és egy ilyen eszmecsere a nemzeti parlamentek képviselőivel kiváló alkalom ennek a megbeszélésére az európai fellépés a polgári jog területén igenis indokolt ahhoz, hogy e megosztott jogköröket gyakorolni tudjuk, folyamatosan foglalkoznunk kell velük. A családjogban gyakran találkozunk problémákkal, a tagállamok kevesebb hatáskört adtak át az EU-nak ezen a területen, mint más magánjogi területeken. Így a parlamenttel való konzultálás után a tanács egyhangulag dönt. Ez a terület azonban szintén külső behatások alatt áll, nem lehet hermetikusan elválasztani az egyes tagállamok rendszereit egymástól, akkor sem, hogyha a társadalmak sajátosságait mindig figyelembe vesszük. mindig fenn kell tartani a lehetőségét annak, hogy az egyes jogrendek között ezek az a kapcsolódások, amelyekről az előbb beszéltem, létrejöhessenek. Az egyensúly kényes, érzékeny, lehetővé vált ugye, hogy a nemzeti parlamentek az európai intézkedések elfogadását követően hat hónapon belül felszólaljanak, tehát eh, a hármas eh, cikk értelmében eh, a polgári igazságügyi együttműködés is működik. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke is előírja, hogy polgári igazságügyi téren együttműködés jöjjön létre. tehát a polgári jogi együttműködést szabályozza a 81-es cikk. A szerződés úgy rendelkezik, hogy a parlament és a tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében gondoskodik a tagállamok között ö, elismeréséről az igazságügyi és nem igazságügyi döntéseknek, végzéseknek, ítéleteknek. A tagállamokban jogütközés, illetve joghatóságütközés esetén alkalmazandó szabályokat, normákat is harmonizálni kell annak érdekében, hogy a polgári eljárások megfelelően tudjanak működni, illetve alternatív jogvita megoldási lehetőségek jöjjenek létre. ami az Európai Unió belüli határon túlnyúló tevékenységek kapcsolatos témákat illeti. Három fejezetben fogjuk ezeket megbeszélni. Most szól nekem az elnök úr, hogy a tolmácsok érezték, hogy túl gyorsan beszélek. Minden egyes jogalkotási aktus amit meghozunk, a nemzeti parlamenteknek átadásra kerül, az Európai Unió szerződésének 12. cikke írja ezt elő. Ezen túlmenően a nemzeti parlamentek ellenvetésükkel is élhetnek bizonyos határon túlnyúló vonatkozású családjogi kérdésekben hadd hangsúlyozzam azt is, hogy csak a rendes jogalkotási eljárás keretében lehet ilyen döntéseket hozni. A nemzeti és regionális hatóságoknak kell természetesen az európai jogot végrehajtaniuk, a közhatóságok, az igazságszolgáltatás az állampolgárokhoz közel működnek, és ezek a hatóságok kell, hogy meghozzák a döntéseket akkor is, amikor a jogvita határon túlnyúló természetű. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők megbeszélhessék, hogy milyen jogalkotásra van szükség ezen a területen. A Júri Szakbizottság így lehetővé teszi a nemzeti parlamentek részvételét, ugye a célja az egy ilyen eszmecserének, hogy meghallgassunk olyan tudósokat, szakértőket, szakembereket, akik felmérték, hogy milyen problémák érvényesülnek, és ezekre megoldást keressünk. Az európai és nemzeti parlamenti képviselők ennek alapján tudják a jogalkotást alakítani. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Ennyiben foglalható össze a mai ülésünk célja, célkitűzése. Szeretnék köszönetet mondani, mert az önök részvételének köszönhetően minden bizonyal sikerrel fogunk járni. Elnézést kérek a tolmácsoktól, hogyha ennyire gyors voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, a szavait. Most pedig sok szeretettel köszöntöm Ines Libina Egnerét a lett elnökség nevében. Libina Egnere asszony, a Szejma alelnöke és a jogi bizottság alelnöke. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, elméleti szakértők, kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és bemutathatom a lett elnökség munkáját a polgári jog területén. Az első lett elnökségre az új európai parlamenti választások után és az új bizottság felállása után kerül sor, és nagy kihívás számunkra az, hogy a tanács oldaláról sikeres kezdetét adjuk a jogszabályalkotó munkának a modern Európában a személyek szabad áramlása a határon átnyúló polgári jogi ügyekhez vezet. Ezért a nemzetközi magánjog területén és a vállalati jog területén nagyon fontos terület, területe nagyon fontos. Ez a kérdés, a jogi részkérdés összefügg a gazdasági növekedéssel és a belső piac erősítésével. Ezért a lett elnökség úgy határozta meg, hogy a növekedés támogatása Európában az egyik legfontosabb, ki, legfontosabb prioritás, és a jogalkotás és az igazságszolgáltatás területén ezt ki kell egészíteni. A lett elnökség számos aktuális területen nyújtott már be javaslatokat a vállalati jog területén. A polgári jog területén ez nagyon fontos, az európai jogszabályalkotónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentse a bürokráciát, és erősítse, lehetővé tegye az emberek szabad áramlását. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közokiratok szabad áramlása. A tanácsi viták, amelyek a közokiratokról szóltak, ezek nagyon hosszadalmasak voltak és bonyolultak. 2014 végére a igazságügyi miniszterek megállapodtak egy óvatos előrelépésben, és ezért a javaslat hatáját csak a magán közokiratokra terjesztették ki, vagy szűkítették le. És ez az európaiak életét kellene, hogy egyszerűsítse, ez, foto, ez fontos, és a jövőben persze lehet bővíteni a hatályt. Egy másik fontos téma tanácsi szinten a külső kompetencia legutóbbi 1 per 13-as bírósági döntés alapján. Időközben öt munka csoport lépett előre a lette elnökség alatt, és egy részletes megállapodást szeretnénk elérni március 13-án a ö, igazságügyi csúcs találkozom. Emellett továbbra is bízom abban, hogy a lett elnökségnek sikerül majd megállapodnia a júniusi tanácselnökségre, hogy sikerüljön a parlamenttel eh, együttműködni. Egy másik fontos prioritás, prioritásunk az európai eh, kísértékű követelésekre vonatkozó jogszabályban az előrelépés, és ez a határon túlnyúló eh, vitarendezést gyorsabbá, egyszerűbbé eh, tenni, és visszatükrözni a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek új technológiai lehetőségeit. 2014 végén a tanácselnöksége megállapodott, és ezt a lett elnökség tovább kívánja vinni, és remélhetőleg hamarosan további előrelépést érünk el. Emellett azt terv, tervezzük, hogy az inszolvencia rendeletben is sikerül előrelépnünk. A határon átnyúló csődeljárással kapcsolatban a modern gazdaság érdekeit kell figyelembe, kell, kell figyelembe venni, hozzájárulni a belső piac zökkenőmentes működéséhez. Az európai jogszabály alkotók munkája az inszolvencia rendelettel kapcsolatban nagyon fontos példája az együttműködésnek. Szeretnénk gyors megoldást találni Európa, az európai növekedés lehetővé tétele érdekében az Európai Unió megvizsgálta annak lehetőségét, hogy közös európai adásvételi jogrendet hozzon létre, de ezek a kísérletek eddig nem voltak sikeresek. Az adásvételi jogi, ter, jogszabálytervezet visszavonása után az Európai Bizottság azt jelentette be, hogy a 2015-ös munkaprogramjában ezzel kapcsolatban módosítások lesznek. A lett elnökség az informális rigai csúcs találkozó során egyeztetést folytatott ezzel kapcsolatban. A Júri Szakbizottság elnöke is részt vett ezen, és azt vitattuk meg, hogy az e-commerce hogyan segíthetnénk abban, hogy az e-commerce nagyobb szerepet játszon a polgárok életében. Ami a növekedési aspektust illeti, a jogi keret amely a magánszemélyek, az üzleti világ szükségleteit figyelembe veszi, és a határon átnyúló tranzakciókat lehetővé teszi, ez hozzájárul Európa növekedésének fellendüléséhez. Emellett szeretnék a családjogi kérdésekre is kitérni, amelyek fontos szerepet játszanak nem szerepelnek most a jogi, illetve igazságminisztérium miniszteri találkozó napirendjén, de nagyon fontos szerepet játszanak. Hamar remélhetőleg hamarosan sikerül megállapodást jutni 8 harmadik állam csatlakozásával kapcsolatban a hágai egyezményhez. Eddig, ami a családjogi kérdéseket illeti, ezzel kapcsolatban egy új hullám merült fel, a határon átnyúló házasságfelbontások, a házasságra vonatkozó kérdések, gyermekelhelyezési kérdések merülnek fel. Ami a céges jogot illeti, itt a, az egytagú cégek, egy taggal rendelkező cégekre vonatkozó irányelv, illetve a részvényesek jogaival foglalkozó irányelvet kell említenem. A magánjogi kérdések nagyon fontosak minden európai polgár számára, hiszen ezek a napi életünket, életünkre vannak kihatással. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy európai szinten a határon átnyúló öm, tranzakciók lehetővé váljanak, lökönőmentesek legyenek, Európa a polgárai számára egy megbízható jogi keretet biztosítson minden eh, házassági, családjogi és gyermekjogi eh, témában is, magájogi témában is. Köszönöm szépen, kedves kollégák, remélem, hogy ez a eh, mai workshop, ez közelebb visz bennünket a megállapodáshoz. Köszönöm szépen! a munkáját az alelnök asszonynak, és akkor most rá is térhetünk az első részre. Kevesebb papírmunka a mobil polgárok számára. Ez a címe ennek az első résznek. És Jan von Heinz szeretném megkérni, aki a Freiburg Egyetem professzora, hogy nyissa meg ezt a workshopot, kb. 10 percet tudok adni neki, hogyha ez elegendő tessék. Thank you very much. Dear Chairman. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr. Ladies and gentlemen, please allow... Kedves hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon fontos ez a téma. Nagy megtiszteltetés számára, számomra, nagy megtiszteltetés számomra, hogy előadhatok itt önök előtt. A Jénai Egyetem professzora Zizela Rül sajnos nem tud itt lenni, mert Sydneyben van éppen, ott vendégprofesszor, úgyhogy kedves fiatal kollégám helyett velem kell beérniük. A 20. században a, a, a nemzetközi magájog csak a, a nemzeti jogban talál, volt megtalálható. Az itt leírt lépésekre kerül sor, a nemzetközi magájog problémákat is felvet. A nemzetközi magájog nem kodifikált egyetlen törvénykönyvben, hanem különböző eszközök állnak itt rendelkezésre. A legfontosabb forrása a nemzetközi magájognak az EU rendeletek. Számos EU rendelet, most 15 EU rendelet van, ez impresszív szám, és ezeknek a minősége általában jó, de mégis különböző jogi eszközökben található meg a nemzetközi magájog és ez aggasztó. Először is a jelenlegi eh, rendeletek nem vezetnek egy átfogó eh, szabályrendszerhez. A nemzetközi magájog eh, számos részét még mindig nem kezeli a másodlagos jog, mint például a céges jogot, vállalati jogot. Számos fontos kérdés, mint például az ügynökségi jog, a, a, a személyes jogok megsértése és egyéb kérdések nem szabályozottak. Ezért más jogforrásokra kell támaszkodni, nemzeti jogra például. A másodszor a nemzetközi magájog nem csak konkrét jogi viszonyokra vonatkoznak, mint például a szerződések, stb., hanem általában elveket határoznak meg, amelyek a különböző jogi kérdéseket szabályozzák. Ebben az összefüggésben vannak fontos kérdések, például kettős állá, kettős állampolgárság, ez a kérdésre nem ad választ maga a rendelet, és ez megint csak hézagokhoz vezet, ezt megint nemzeti szinten kell, vagy hazai szinten kell megoldani. A harmadik típusú hézag pedig a nemzetközi egyezményekben rejlik, amelyek átvett vezető szerepet játszanak. A második probléma a redundanciák kérdése. Vegyünk például olyan kérdéseket, mint például a Ramvoa, a közjog, ezek több mint egy rendszert vetnek fel a nemzetközi magányokban, mint például egy Egyesült Királyság és Spanyolország. Az, e-, ezen áll, általános elvekkel kapcsolatban újabb és újabb szabályok merülnek fel, és ez redundanciához vezet. Tehát redundáns intézkedések születnek, és ezt még tovább fokozza, hogyha ezek nem következetesek. Például a jog megválasztásának szabadsága különböző szabályokban létezhet, további következetlenségek is vannak, amelyeket már említettem. A, a, ezek az említett aggodalmak már egy felvetették annak a lehetőségét, hogy, egy, hogy kodifikálni kellene a nemzetközi magánjogot. Az Európai Parlament is kineve, kijelentette azt, hogy a jogalkotás vég, végső eredménye a nemzetközi magánjog kodifikációja lehetne. 2014 márciusában a 2020-as agendával kapcsolatban megfogalmazta az Európai Bizottság, hogy az Európai Uniónak meg kellene vizsgálnia, hogy a meglévő eszközök kodifikációja hasznos lehet-e, például konkrétan az jogi konfliktusok területén. A kodifikáció általában úgy értelmezzük, mint egy rendszerű kodifikáció, egy egységes jogi jogszabályba. Ennek különböző formái lehetnek. Lehet ez a nemzetközi magájog szélesebb értelemben meghatározva a jogválasztást, illetve a nemzetközi polgári eljárásjogot, de hogyha azonban ezt különböző területnek tekintjük, akkor a kodifikáció csak egy-egy aspektusra koncentrál, és ezzel két törvénykönyvre lenne szükség. Nos, nézzük meg először is az át, átfogó kodifikációnak az előnyét, ez a láthatóság lenne. Ez az európai törvénykönyv a harmadik országokban egyértelműbbé tenné az álláspontjainkat, és a nemzetközi magánjog, európai nemzetközi magánjog és más országok nemzetközi magánjoga között világosabbá tenne, tenni a különbségeket, és ezért a harmonizációt is lehetővé tenni. Aztán a a hozzáférhetővé tenné a nemzetközi magánjogot ez az átfogó törvénykönyv, harmadszor pedig ez a kodifikáció lehetővé tenné a meglévő hézagok megszüntetését az európai nemzetközi magánjogban. Azonban ez nem tudná leterülni minden e, területet, mert nagyon nehéz lenne konszenzusra jutni, legalább néhány politikailag érzékeny kérdésben, például a személyiségi jogok megsértése, illetve más e, kérdések. Egyes tagállamok ráadásul már nemzetközi egyezmények ö, aláírói. Harmadszor egy fontos ö, előny lenne az, hogy az általános elvek redundáns szabályozása, mint a ramba, stb. ezeket el lehetne kerülni. Például egy általános ösvény bemutatásával. Minden általános elv kodifikációja az egyes területek alkalmazását egyszerűbbé tenni. Az átfogó kodifikációnak azonban lennének akadályai is. Kezdjük azzal, hogy jelen pillanatban nincsen általános legislatív kompetencia nemzetközi magánjog törvénykönyvének megalkotására. Most hallottuk az alelnöktől, arról, hogy a, a nemzetközi magájog és például a családjog között milyen különbségek vannak. A, ezért az általános jogszabályalkotó eljárása való compliance-re van szükség, és egy külön eljárásra lenne szükség a családjog területén. Így az általános elvek kodifikációja, amelyek mind a, amelyeket elvileg mind a két területet le kellene, hogy fedjenek, ezek nagyon nehéz jogszabályokat és technikai problémák elé állítanak bennünket. Ezek a problémák, ezek megerősödnek. Dánia, az Egyesült Királyság és Írország tekintetében a jogi együttműködés miatt. Aztán vannak itt más kihívások, ez nem egy hagyományos kodifikáció lenne, hanem egy megerősített együttműködés 16 tagállam között, és kérdéses, hogy ezek az országok, amelyek nem csatlakoztak a Róma 3-hoz, azok lelkesek lennének-e a nemzetközi házasság felbontási jogkodifikálásával kapcsolatban. Emellett vannak még gyakorlati akadályok is, mint például ezek új szabályok, amelyeknek a végrehajtásával kapcsolatban még nincs igazán tapasztalat a bíróságokon. Tehát az átfogó kodifikáció megoldhat néhány problémát az európai nemzetközi magányokkal kapcsolatban, azonban mm, tehát a láthatóság, a hozzáférhetőség és a koherencia mind előnyök lennének, azonban nagy gyakorlati és intézményi problémák merülnének fel, amelyek miatt valószínűleg nem lenne ez, nem lehet a jövőben járható út. Ez azonban nem az egyetlen út, hanem az ágazati, szektorális kodifikáció és lehetőség lehet, céges jog, vállalati jog, házassági jog, stb az nemzetközi mag, magájog és a családjog ezzel szétválasztva maradhatna, az Egyesült Királyság és Írország rész esetenként dönthetné el, hogy optint választ-e, és további szektorális szabályozások kevésebb politikai ellenállásba torkolnának, mint az átfogó kodifikáció. A harmadik előrelépés az általános elvekre koncentrált kodifikáció lehetne, ez a ROM nulla rendelet lehetne, bár azonban ez ilyen típusú vállalkozás ugyanolyan intézményi és gyakorlati akadályokba ütközne, mint amit az átfogó kodifikációnál említettem összefüggésben. A jelenlegi javaslatoknak vannak mind előnyei, mind hátrányai. Ezért az úgynevezett surranó kodifikációt javasoljuk, és ez szépen lassan egy koherensebb keretet biztosítana, és hosszú távon egy átfogó kodifikációt tenne lehetővé. Az első pillérében ennek a modellnek az aki kiegészíti, kiegészítését célzó jogszabályokat javaslunk, tehát az említett hézakok feltöltését. Aztán azt javasoljuk, hogy, hogy egységes szabályok szülessenek a külföldi jog alkalmazásával kapcsolatban. Második pillérként olyan jogi aktusokat javaslunk, amelyek az aki konszolidálnák az IPL-ben a meglévő intézkedések összekapcsolásáról van szó, szó, ezek konz, a, következetes alkalmazását teszi lehetővé. A harmadik pedig amit az, a tanulmányomban olvashatnak, az, az intézményi keret javítását célozza. Egy, egy olyan csoportot hoznánk létre, amely monitorozna. Elnézést mondja az elnök asszony, egy kicsit, hogyha a, a, össze tudná foglalni, igen, összefoglalom, tehát monitorozná a, az európai nemzetközi magájog alkalmazását a gyakorlatban, speciális bíróságok, kamarák létrehozása, bíróság létrehozása tagállami szinten, és ez egy európai adatbankot hozna létre a nemzetközi magájogla és így hozzáférés biztosítana az eset esetjoghoz a versenytársak számára, és végül javítaná a jogi képzést bírók számára európai nemzetközi magánjogban. Összességében tehát azt javasoljuk, hogy halásszák el azokat az intézkedéseket, amelyek az átfogó kodifikációt célozzák. Inkább azt javasoljuk, hogy a három pilléres modellt vezessék be, eh, amely eh, jogi eh, keretet javítana Európában, és ez lehetővé tenné az átfogó kodifikációt később Európában. Even... Köszönöm szépen, Fonhain professzor, még hogyha hosszabbra is nyúlt, mint terveztük, nagyon érdekes volt ez az előadás. Rögtön át is adnám a szót a következő előadónak. Szeretném üdvözölni Pierre Kelly professzort a Paris Sud Egyetemről, illetve Michael Clancy ügyvédet az Egyesült Királyságból, a Law Society of Scotland-től. Nem tudom ki kezdeni Kellé professzor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a konferencián a közokiratok elfogadásának egyszerűsítésére vonatkozó rendelettervezettel foglalkoznék. A három fejezetből a két legfontosabbal, az egyik a legalizálás törlése, a másik pedig a soknyelvű nyomtatvány, vagy formanyomtatvány hogy értsék, hogy milyen javaslatról van szó, a legalizációt szeretném először is elmagyarázni. Ez egy olyan formaság, ami egy közokiratnak a hitelességét igazolja. Egy másik tagállamban mondjuk egy születési anyakönyvi kivonatot így lehet érvényesíteni. Ez egy nagyon klasszikus folyamat, viszonylag hosszadalmas hitelesítési folyamat, minden tagállam az EU-nak részes állama a hágai egyezménynek, ami az apostil eljárással váltja fel a legalizációs eljárást, ami egy egyszerűbb eljárás, 0 és 50 euró között van a költsége tagállamoktól függően ennek az eljárásnak. A rendeletnek az a javaslata, hogy a legalizációt és az apostilt is töröljék el a közokiratok más tagállamban való használata esetében. Azt tudni kell, hogy a legalizálásnak az eltörlése már folyamatban van, minden egyes ítélet és úgynevezett hiteles közokirat esetében a brüsszeli rendeletek az alkalmazási területükkel kapcsolatban ezt kimondják. A legalizáció eltörlése egy nemzetközi egyezményből is ered, amit 1987-ben a Nemzetközi Személyállapoti ö, ö, Szervezeten belül ö, kötöttek a tagállamok az EU-n kívül. A nehézség abban van, hogy az Európai Unió joga részleges, és nagyon sok nemzetközi egyezmény van hatályban. Különböző számú EU tagállam írta alá és ratifikálta ezeket a nemzetközi egyezményeket. Tehát egy EU tagállam, amikor konkrétan egy másik tagállamban be kell, hogy mutasson egy közokiratot, utána kell, hogy nézzen, hogy valami mentesíti-e a legalizáció alól, a hitelesítés alól, például egy születési anyakönyvi kivonat alól, illetve meg kell néznie, hogy ez a rendelkezés vonatkozik-e a kiállítás országára, illetve a bemutatás országára. Tehát attól függően, hogy egy olasz közokiratot hol mutatják be, vagy mutatnak be, attól függően szükség lehet a hitelesítésre, vagy nem. A rendeletnek az a javaslata, hogy ezt a hitelesítési eljárást az összes tagállamban megszüntessék egységesen. Ez komoly előrelépést jelentene, ugyanis tényleg konkrétan megkönnyíteni az állampolgárok életét az EU-ban, hiszen bármilyen közokiratot egy másik tagállamban is elfogadnának hitelesnek, érvényesnek, és még az apostil eljárást sem kellene igénybe venni, pedig annak ugye alacsonyabb a költsége idő megtakarítást eredményezne ez az állampolgárok számára. Mi a kockázata a hitelesítés vagy legalizálás eltörlésének? Hát az, hogy hamis közokiratok árasztják el az Európai Uniót. Ez a veszély szerintem nem reális veszély. Két oknál fogva mondom ezt. Először is jeleztem, hogy az Európai Unió tagállamai között a hitelesítés eltörlése már bizonyos közokiratok esetében folyamatban van, több tagállamban is, és nem találkoztam olyannal, hogy hirtelen elszaporodtak volna a hamis közokiratok. Az apostil egyezmény a csalás elleni küzdelemről szólna. igazából ez egy olyan eljárás, amelynek a keretében utána lehet kérdezni egy másik tagállamnál, hogy valóban megfelelő az okirat, de nagyon ritkán kérdezik le az adatbázisokat a valóságban. Ezért igazából az apostil a csalást nem annyira tudja megakadályozni. Administratív együttműködés keretében lehet azonban a komoly kétség vagy komoly gyanú esetében a csalást megakadályozni, megelőzni hogyha ez a mechanizmus a közigazgatások között jól működik, akkor jobban meg lehet így akadályozni a csalásokat, mint az járás esetében, ami eh, nem eh, igazán eh, eredményezett ugye lekérdezéseket. Most hogyan is néz ki az anyagi alkalmazási terület? Van egy lista azokról a közokiratokról, amelyek szerepelnek, amelyekre vonatkozik, és van egy lista azokról, amelyek nem szerepelnek. Szerintem helyesebb lett volna, hogyha minden hiteles közokirat és ítélet esetében érvényesülne a hitelesítés, aluli mentesítés, én szerintem csak azokat kellett volna kivenni ebből a körből, amelyekre vonatkozik egy külön EU rendelet, mármint a hitelesítés mentesítésére. a családi házastársi, bocsánat, ügyekben például a hitelesítésre továbbra is szükség lesz. Ezt egyszerűsíteni lehetett volna. Aztán van még egy probléma, a brüsszeli rendeletekhez való kapcsolódásban. A brüsszeli rendeletek semmilyen eljárást nem hoztak létre, amelynek a keretében egy tagállam valamelyik hatósága, hogyha kétségei vannak egy közokirattal kapcsolatban, lehetővé váljék ennek a közokiratnak az ellenőrzése. az lenne a helyes, hogyha a hitelesítés mentesítésére vonatkozó összes rendeletre kiterjesztenék a közigazgatásoknak az ilyen lehetőségét. És néhány gondolatban még hadd számoljak be a sok nyelvű vagy multilinguális nyomtatványokról, ugye itt a bejegyzett élettársi kapcsolatokról, házasságkötésekről, halálesetekről van szó, Ugye minden tagállamban léteznek ilyen közokiratok, az állampolgárok kérésére állítják ki ezeket az anyakönyvi, alapvetően anyakönyvi aktusokat. Nem olyan nagy újdonság az örökösödési bizonyítvány, az Európai Örökösödési Bizonyítvány is hasonló nyomtatványt hozott létre, de hosszú távon a belföldi aktusok helyébe egy ilyen soknyelvű nyomtatvány lép hosszú távon, és ennek az az elképzelése, hogy így feleslegesé válik majd a közokiratoknak a lefordítatása. Ugyanakkor a annak egységesítésével, hogy milyen rubrikák szerepelnek a nyomtatványban, a hatóságoknak a dolga is könnyebbé válik, hiszen tudni fogják, hogy milyen fogalmakkal van dolguk, a saját jogrendjükben is szerepelnek ezek a fogalmak. Két probléma nehézség vetődik fel. Az első, ezt, erről rendelkezik is a javaslat, hogy opcionálisá opcionálisként kívánják bevezetni ezt a többnyelvű nyomtatványt, tehát a, a nemzeti nyomtatványok továbbra is fennmaradnak, hiszen ezek tükrözik a jogrendek különbözőségét az Európai Unióban, és az nem, hogy az még komoly probléma, hogy csak a tényeket igazoló közokiratok esetében van erre lehetőség. Tehát haláleset esetében, vagy büntetlen előélet igazolása esetében. Ezért aztán egy csomó mindent nem lehet ilyen nyomtatványba foglalni jó dolog a többnyelvű nyomtatványnak a bevezetése. Az lenne a jó, hogyha mindenre kiterjedne, és nem csak az egyszerű tények igazolására szolgálna. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony, visszaadom a szót. Köszönöm szépen, Kelly professzor. Azt is köszönöm, hogy majdnem sikerült betartania az előírt időkereteket. Most pedig átadnám a szót Clancy úrnak. Tessék, öné a szó. Thank you very much indeed, uh, Madam Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Örülök, hogy itt lehetek és részt vehetek ezen a fórumon, ahol a határokon átnyúló lépéseket beszéljük meg, arra vonatkozóan, hogy meg leegyszerűsítsük a polgárok életét. A szerződések egyik fő célkitűzése ez, hogy a polgárok életét leegyszerűsítsük, ez nem csak egy kötelezettségünk, hanem észszerű is mindemellett. A 2013-228-as szabályozásra vonatkozó javaslatról beszélve tudjuk, hogy mindez a Tamperei 2004-es konferenciával kezdődött, és a 2009-es stokholmi cselekvési terve. Ezekben az a javaslat szerepelt, hogy el kellene törölni a közokiratok hitelesítésére vonatkozó eljárást. Ugyanakkor az Európai Parlament azt kérte, hogy legyen egy egyszerű európai rendszer, amelyel el törölhető a hitelesítés. Ahogyan a kolléga már említette, néhány területen ez már érvényesül is. 2010-ben volt egy zöld könyv, amely azt vázolta fel, hogy csökkenteni kell az administratív terheket, és végül az Európai Bizottság létrehozta azt a javaslatot, amely most az asztalon van. 1961-ben Hágában az apostil egyezmény eltörölte a hitelesítés kötelezettségét bizonyos közokiratokra vonatkozóan, ezáltal gyakorlatilag eltörölték azt a kötelezettséget, hogy a közokirat kiadási helyén hitelesítség a dokumentumon szereplő aláírást, pecsétet, valamint a személyazonosságát annak a személynek, aki aláírta a dokumentumot. Ez az egyezmény tehát az apostil vagy nemzetközi felülhitelesítéssel helyettesítette az addigi hagyományos hitelesítési folyamatot, és leegyszerűsítette tehát a szobaforgó közokiratok hitelének bizonyítását. Ide tartoznak olyan közokiratok az egyezmény egyes cikkének megfelelően, mint például bizonyos bírósági határozatokról szóló dokumentumok, azonban általában leginkább olyan közokiratokra vonatkozik ez az egyezmény, mint születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat és hasonlók. A bizottsági javaslat eredetileg hasonló dokumentumokat sorol fel, mint a hatály alá tartozó dokumentumok. 12 kategória szerepel ebben, ezek mind olyan dokumentumok, amelyek bizonyító, formális bizonyító erővel rendelkeznek. Bizonyos magánjellegű közigazgatók azonban nem tartoznak a javaslat hatája alá, és emellett a javaslatban szerepel egyfajta biztosíték is a hamisított közokiratokkal szemben. Hogyha felmerül a gyanú, hogy egy közokiratot hamosítottak, életbe lép a hetes cikke ennek a javaslatnak, miszerint a közokirat kiadási helyén kell utána járni annak, hogy ez a közokirat hiteles-e, ez az IMI-n keresztül, tehát a belső piaci információs rendszeren keresztül történik. A 11-es cikk bevezeti az egységes formanyomtatványt, amely többnyelvű. Ezáltal leegyszerűsíthető lenne az adminisztratív formalitások jelentette akadály, csökkenthetők a bürokratikus terhek, a fordítási költségek is megszűnnének, és biztosítható lenne, hogy a polgárok határokon túlnyúlóan éljenek a jogaikkal. Hogyha a javaslat megvalósul, akkor a polgárok mindenképpen könnyebben tudnak a szabad mozgás jogával élni, csökkennének a költségek, és bizonyos formalitásokra sem lenne többé szükség. Időközben néhány változás történt a javaslattal kapcsolatosan. Az Európai Parlament azt javasolta, hogy a szóban közokiratok e, körét terjesszék ki, például bűnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó dokumentumokra és A bűnügyi nyilvántartás természetesen az igazságügyi e, szakpolitika más területéhez tartozik. Emellett a többnyelvű formanyomtatványokat is kiterjesztenék egyéb dokumentumokra is, mint amelyek eredetileg a javaslatban szerepeltek. A tanács polgári joggal foglalkozó munkacsoportja 2013. április óta vizsgálja a javaslatot, és a tagállamok többsége nem ért egyet a hatály kiterjesztésével. Az olasz soros elnökség ezért azt javasolta, hogy csak is a különböző korábbi közokirat körre szűkítsék vissza a javaslatot. Ide tartoznának tehát az olyan dokumentumok, amelyek a névre, személyazonosságra, házasságra vonatkoznak, bejegyzett élettársi kapcsolatra, származásra és hasonlókra. Emellett az olasz soros elnökség egy külön javaslatot nyújtott be a több nyelvű nyomtatványokra vonatkozóan. Az Európai Unión belüli elfogadtatását egyszerűsíteni a dokumentumoknak hozzájárulhatna a belső piac véglegesítéséhez, elmélyítéséhez, főként például a személyazonosság bizonyítása kapcsán. A személyazonosság bizonyításának lehetősége alapvető jog, amely mindenkit megillet, és összefügg ez szorosan a különböző anyakönyvi kivonatokkal, a szabad mozgással Európában, a szabad munkavállalással és hasonlókkal. Így tehát a polgárok érdekeit szolgálhatja, valamint a különböző cégek érdekeit is, hogyha például a cég nyilvántartásban szereplő dokumentumokat is bevennék a javaslat hatájába, de ez egyelőre erről nincs szó. Előfordulhat azonban, hogy más tagállamokban aránytalanul sok kérés születik más, egy másik tagállamban született közokiratok hitelesítésének igazolására, ez költ, többletköltséggel járna, ugyanakkor azonban az olasz soros elnökség által javasolt szűkebb javaslat mindenképpen észszerű volna, és hogyha a rendszer jónak bizonyult, akkor ki lehetne tovább terjeszteni majd a hatáját. A 21-es cikk egy három évente történő felülvizsgálatot ír elő a hatály esetleges bővítésére. Mindenképpen ilyenkor vizsgálni kellene, hogy hány kérelem született összességében. Jelen pillanatban az Egyesült Királyság több mint 400, 400 ezer apostilt ad ki évente, le, és lehet, hogy más tagállamokban még sokkal több ilyen apostilt fognak majd kiadni. Igen, nehéz lesz tehát összességében felmérni azt, hogy jó úton haladunk-e az előírt felülvizsgálatok alkalmával. A multilinguális, nyelvű formanyomtatványokat illetőleg erre nincsenek statisztikáink. Egyedül azt tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban hány dokumentumot fordítatnak le EU-s használatra, és azt hiszem, a többnyelvű formanyomtatvának formális bizonyító erejét meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni azt, hogy ez mit is jelentene valójában a különböző tagállami rendszereken belül. A legutóbbi javaslat arra vonatkozik, hogy az eredeti nemzeti tagállamban kiadott dokumentumokhoz csatolják a fordításokat. Nekem ez észszerűnek tűnik szemben azzal, hogy egy formális bizonyító erejű multilinguális változat szülesen nincs szükség egyszerűen arra, hogy a köziratok számára egy EU-s verzió is létrejöjjön. Az dokumentumok a többnyelvű dokumentumok, illetve formanyomtatványok egyik hátránya, hogy vannak benne mint eredeti, mint fordított mezők is. Valójában jó lenne, hogyha az egyszerűen átmásolt, fordítás nélkül átmásolt részek megszűnének. Ezáltal azt hiszem, csak, a, való, csak az adatok szerepelnének a multilinguális formanyomtatványokon, ez olcsóbb és egyszerűbb lenne. Emellett Egyszerűsíteni kell a jelen javaslat és az úgynevezett e-justice agenda közötti összhangot is. Nagyon fontos szempont manapság a digitális belső piac létrehozása is. Az erre vonatkozó szabályozást mindenképpen meg kell vizsgálni, és gondoskodni kell arról, hogy a kettő között mindenképpen összhang alakuljon ki. A hatály kibővítése, illetve leszűkítése, ahogyan azt az imént kifejtettem, úgy gondolom megfelelő időkeretet biztosítana a tagállamok számára és a megvalósítás tekintetében. Fontos látni, hogy még a szobaforgó javaslat hozzájárulhatna a belső piac elmélyítéséhez, hiszen megszünteti az akadályokat a személyek és vállalkozások előtt a határokon átnyúló cselekvés szempontjából. Azért vannak más tényezők is, amelyeket mindenképpen szem előtt kell tartani. Ahogyan az Európai Bizottság szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos 2004-es dokumentum is ismerteti, a szakmai szolgáltatások közötti verseny akadályt jelenthet a belső piac szempontjából. Lehet, hogy a parlamentnek ezen a területen is lépéseket kellene tennie, párhuzamosan a közokiratokra vonatkozó munkával, azért, hogy az egyik helyen az akadály lebontásával, hogy máshol állítsunk föl akadályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm mindkét nagyon érdekes előadást e témában. Mint ahogyan tudják, én vagyok a téma jelentéstevője a parlament részéről. Bernard Rapkai E, volt az elődöm, aki korábban ezzel a témával foglalkozott. Én azt hittem, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés. Egyértelműnek tartottam, hogy elő akarjuk mozdítani az Európai Unióban a mobilitást, és a polgárok szabad mozgása és a vállalkozások szabad mozgása az EU-s joganyagban van lefektetve, ezért úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata a legalizáció, illetve apostil eltörlésére vonatkozóan, a multilinguális formanyomtatványok bevezetésére, a fordítás egyszerűsítésére, és a különböző tagállami hatóságok közötti együttműködésre. Úgy gondoltam tehát, hogy ez a javaslat minden bizonyjal nagyon gyorsan elnyeri az összes intézmény támogatását. Rapkai úr kiváló munkát végzett, hiszen a parlament 2013-ban kialakította álláspontját, tehát több mint egy évvel ezelőtt, és a parlament gyakorlatilag erősítette a bizottság javaslatát. Növelte a hatály alá tartozó közokiratok számát, további multilinguális formanyomtatványokat vezetett be a szövegben, csökkentette a hitelesített fordítások és másolatok számának szükségességét, és nem a polgárokra, hanem a hatóságokra hárulna immáron a fordítás költsége. Azt hiszem, ez az eltolódás, tehát hogy a költség immáron nem a polgári, hanem a hatóságoké legyen, azt hiszem, nagyon nagy tetszésre találna a tagállamokban. Időközben azonban rádöbbentem arra, hogy a tanács nagyon vonakodik. Az olasz soros elnökség prioritásai közé emelte ezt a kérdést, megpróbáltak megállapodást elérni, de nem sikerült nekik. Remélem hát, hogy a lett soros elnökség le tudja zárni az ügyet. Ahogyan Livina Egnere asszony is elmondta, ő is abban reménykedik, hogy sikerül sikeresen lezárni az ügyet. Minden esetre láthatjuk, hogy a hatály korlátozott lesz, a fordításról folyamatosan zajlik még a vita, és hát nem tudjuk, mikorra sikerül lezárni a kérdést, és utána persze szükség van még egy három oldalú egyeztetésre is a parlament, tanács és a bizottság között, hogy egy közös álláspont létrejöhessen. Akinek van kérdés, az majd felteheti rövidesen az előadóknak, meg is kezdhetjük hamarosan a vitát. Az én kérdésem az, hogy mi okozza ezt? A tagállamok között nincs kellő bizalom, nem bíznak egymás közigazgatásában? Ahogy ön, ön is elmondta, sok tagállam elismeri, hogy szükség van az egyszerűsítésre, hiszen ez részét képezi az általuk el- aláírt egyezményeknek, amelyekben benne áll a hitelesítés és az apostil eltörlése. Egyébként léteznek multilinguális formanyomtatványok, amelyeket az ICCS dolgozott ki, illetve az ICCS egyezmény elől születtek ezek, és az Európai Bizottság részt vett ezek finanszírozásában. Úgyhogy nem értem, miért okoz akkor a gondot az előrelépés ezen a téren, hiszen ezáltal tényleg leegyszerűsíthetnénk a polgárok életét, akik hazájuktól eltérő tagállamban élnek, dolgoznak, vagy határokon átnyúlóan végeznek üzleti tevékenységet. Hogyha a hatály csak a polgári jogállásra vonatkozó közokiratokra vonatkozik, akkor a vállalkozásokra vonatkozó rész kikerül a szövegből, csak a polgárokra fog vonatkozni, ami önmagában persze jó dolog, de a kérdésem az, hogy miért nem tudunk dőlőre jutni ebben a kérdésben. Szóval, hát nem tudom, lehet, hogy a képviselőknek van kérdésük. Egy valaki kért szót. Suker úr, Romániából érkezett hozzánk. Suker úr először is. Ez egy korrekt pronunciát. Oké. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenek előtt az eddigi előadásokat. Azt gondolom, és azt gondolom a kollégáim is azt gondolják, hogy minden eljárás, minden jogi e, eszköznek megvan a maga életciklusa, és aztán utána e, meg kell nézni, hogy ez hogy működik, mikor kell ezt modernizálni. Azonban ezzel egy időben ezt a, az eljárást egy kicsit máshogy is elképzelhetjük, különböző aspektusokat kell figyelembe venni kezdetekben azt hiszem a professzor úr említette, azt arról beszéltünk, hogy ez a nyilvántartás, amely a ez a nyilván, ebben a nyilvántartásban a hágai apostilt nem mindig ellenőrzik. Lehet, hogy a nyilvántartás nem ellenőrzik megfelelően? Lehet, hogy ezt, nyilván ezt az eljárást lehet javítani, modernizálni, azonban, hogyha azt mondják, hogy az ellenőrzés csak a, az, az iratok alapján történik meg, és az iratokkal kapcsolatban kétségek merülhetnek fel, akkor ezzel azt, aki ellenőriz, kockázatoknak teszi ki. Nagy felelősséget kell, hogy viseljen, hogyha egy okiratot tehát például hamisították, akkor lehet, hogy az ellenőrzőt citálják bíróság elé, aki nem ellenőrizte megfelelően az okiratot. Közigazgatásokról beszélünk itt, akik közigazgatási tisztviselőkről, akik évek óta dolgoznak, ott a közigazgatásban bizonyos tapasztalatokkal rendelkeznek, de nem biztos, hogy a hamisításban van, felismerésében van tapasztalatuk. Tehát nagy felelősség van az embereknek, a, a tisztviselőknek a vállán. Gondoljunk ezen tisztviselők felelősségére is, akik ellenőrzik ezeket az ökiratokat, amelyek esetleg hamisítottak, és esetleg valaki feljelent egy tisztviselőt azért, mert nem vette észre, hogy hamisított egy anyag, egy irat. Aztán hallottuk, hogy lesz olyan nemzeti hatóság, amely valóban ellenőrzést hajt végre. De hát ez hogy fog megtörténni? Egy nemzeti hatóság létezik majd? Tehát egy másik tagállam tisztviselője kap egy anyagot, egy iratot. Ezzel kapcsolatban kételjei vannak, ezért a másik tagállam hatóságához fordul, és az a hatóság megvizsgálja ezt az iratot, és felveszi a kapcsolatot azzal az intézménnyel, amely kiállította ezt az iratot, úgy képzelem én ezt legalábbis. Ez azt jelenti, hogy itt sokkal nagyobb bürokratikus terhek merülnek fel. Ez nem a bürokrácia le, leépítése, ugyanis igazi autoritással az a hatóság rendelkezik, amely kiadta a dokumentumot, és az egész utat vissza kell követni, és egészen eddig az kiadó hatóságig el kell menni, hogy biztosítsuk, hogy valóban autentikus ez az irat vagy nem nem mondom én azt, hogy nem jó ez a tervezet, persze lehetne még javítani rajta, lehetne még jobb hozzáférést biztosítani azok számára, akik ezt az eljárást szeretnék alkalmazni, de azt hiszem, hogy a jövőben is minden aspektust figyelembe kell venni. Talán a polgárnak nem kellene ezek után fizetnie a tanúsításért, vagy az apostillért, de ezeket a költségeket arra a hatóságra kell ráruházni, amely elvégzi a feladatot. Lehet, hogy nemzeti szinten több hatóság neve merül fel, mindezen pontokat szem előtt kell tartanunk, és ebből az aspektusból kellene elemeznünk a kérdést. És aztán azt gondolom, hogy végül valóban jó eszköz áll majd a kezünkben. Azonban én most visszatérnék még egyszer erre a tisztviselőre, aki esetleg nem rendelkezik megfelelő képesítéssel, tapasztalattal, nem tudja megítélni, hogy hamisított az irat vagy nem, hogyha tényleg nagyon hamisított, akkor az szembeötlő, és látni fogja, de hogyha annyira ügyesen, rafináltan, kifinomultan hamisítják, a mai technológiával már mindent meg lehet csinálni, akkor ez nagyon nehéz, és lehet, hogy a tisztviselő helyén valónak tartja az iratot, folytatja az eljárást, és aztán végén valakit megbüntetnek, és a, és a felelősséget pedig a tisztviselő viseli. Mm, tudom, hogy különböző véleménnyel rendelkeznek a kollégák, Lehet, hogy először a magán okiratokat kellene itt tesztként alkalmazni, ezekre kellene kipróbálni, hogy működik-e a, a rendszer. Mi hiszünk ennek a modernizációjában. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Csuka úr, Le Breton úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, kiváló előadást tartottak. Külön szeretnék köszönetet mondani Kellé professzornak, akit fogadtam, dékán voltam abban az időben az egyetemünkön, akkor nagyon fiatal professzor volt még, nagyon örülök, hogy újra találkozhatunk. Nagyon aggaszt engem ez a rendelet tervezet a többnyelvű formanyomtatványok javaslatával, nem csak többnyelvűek, hanem egységesek is azáltal, hogy mindenki számára hozzáférhetővé akarják tenni őket, ugye egységes formanyomtatványokat vezetnek be. Persze megnyugtatásul azt mondják, hogy ezek nem lépnek a nemzeti formanyomtatványok helyébe, csak kiegészítik azokat, de hát előbb-utóbb az Európai Unióban ugye ezek a dolgok úgy történnek, hogy a, mégiscsak a helyükbe fognak lépni. Ez az egységesség fog tehát kialakulni láttam egy-két ilyen formanyomtatvány tervezetet. Nem beszélnek például nemről, hanem társ születés anyakönyvi kivonatban, hanem társadalmi nemről, tehát szex helyett zsar szerepel bennük. Érdemi problémákat vet ez fel a személyek szabad mozgásával indokolják ugye a tervezetet, ez egy teljesen korrekt és méltánylandó cél, egyetértek a szabad mozgással, ugyanakkor szerintem nem szabad túlzásba vinni a dolgot, mert hogyha belegondolunk, a legjobb módja a szabad mozgás előmozításának az államok eltörlése, hogyha egységes állam lenne az Európai Unió, akkor persze nagyon megkönnyebbülne a szabad mozgás de hát az államokhoz nagyon ragaszkodnak az állampolgárok, úgyhogy óvatosan kell eljárni. És hát Delvasszony asszony a határokon túlnyúló tevékenységű cégekről is beszélt. Örülök, hogy vannak ilyenek, és maradjanak is fenn. De néhány ilyen cég miatt nem szabad erőszakot tenni a tagállamokon úgy gondolom, hogy az államok figyelembevétele a cég számára sem megvalósíthatatlan, hiszen az államok sokkal régebbiek. Úgy gondolom, hogy rossz úton járunk, Véleményem szerint a nemzeti jogi hagyományok figyelembevétele felsőbbrendű, fontosabb, mint a szabad mozgás biztosítása. Egy ellenjavaslattal is élnék. Az apostil rendszer szerintem jó rendszer, ugyanis lehetővé teszi a személyes problémáknak a rendezését a jogi hagyományok figyelembevételével, ugyanakkor az apostil rendszert általánossá kellene tenni, egy gyors, administratív ellenőrzés lehetőség lehetőségével a hitelesítés keretében az Európai Uniót erre bíztatom. Végeredményben úgy gondolom, hogy a tagállamok és a nemzeti jogok sokszínűsége olyan gazdagság, amit fenn kell tartani, az apróbb gyakorlati nehézségekkel együtt kell élni. Köszönöm. Köszönöm, Löbröton úr az állásfoglalását, nagyon világos volt ez az állásfoglalás. Folytatjuk. Utá úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a professzor uraknak ebben a nagyon fontos témában. Mindennyiunk számára, a tanács, a bizottság, az Európai Parlament számára. Mindennyiunknak az a céljunk, hogy a, célunk, hogy a polgárok életét egyszerűsítsük. Ezzel egy időben azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy óvatosnak kell lenni mindennek során. Nem szabad olyan mechanizmusokat javasolni megoldásnak, amelyek a polgárokat inkább gyengítik, őket kockázatoknak teszik ki, amelyeket aztán nagyon nehéz megoldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tanács nagyon világos álláspontot fogalmazott meg az anyaggal kapcsolatban. És azt szeretném, hogy ha ezt a további aktusokra is alkalmaznák. Én tudom, hogy több tagállamban vannak nehézségek, minden tagállam küzd nehézségekkel ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy A minden típusú ellenőrzés megszüntetése, ez nem elfogadható. Itt van a, a e, tanúsítás, az aposzti, ezek mind e, ezek védőhálót kép, e, képviselnek a polgárok számára, a hatóságok számára. Hogyha nincs már egy olyan független szerv, amely ellenőrzi a tanúsítást vagy az aposztilt, akkor ez bizonytalansághoz vezet a polgárok fognak elbizonytalanodni. Én nem tudnék egy olyan anyag, egy olyan okirattal együtt dolgozni, amelyet egy közhivatal nem tanúsított. Ez számomra, mint polgár számára, ez egy biztonsági garancia. Hiszen közokiratokról van itt szó, és nagy problémák merülhetnek fel, hogyha ezek az iratok hamisítottak. Úgyhogy ezért tényleg csak az egyszerűsítésre kell koncentrálni, igen, a költségeket csökkenteni, ez teljesen világos, de ezt a biztonsági hálózatot nem szabad lebontani. Ez teljesen világos, nyilván a polgárok a lehető legkevesebbet akarják fizetni, nem akarnak sok adót fizetni, de nem akarnak bonyolult életet sem, egyszerű életet akarnak, nem akarnak ezer hatósághoz menni, hogy egy iratot beszerezzenek. De hát azért van arany középút is, amely a biztonságot is garantálja. Tehát a költségcsökkentés egy fontos és elfogadható cél, de itt az egyszerűsítésre koncentráljon. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Kérdezném, hogy a két előadónk szeretne-e reagálni az, a hallottakra? Kalé professzor úr, úgy tűnik, számomra, hogy van mondani valója. Igen, néhány szóban szeretnék reagálni teljesen egyetértek a célkitűzésekkel, ugye a legalizálás eltörlése nem szabad, hogy a jogbiztonság megbomlásával járjon a csalás terjedésével az EU-ban. Három dolgot szeretnék azonban mondani a perspektíva érzékeltetésére, mert nagyon sok olyan szabály van az EU-ban, amelyek eltörölték a legalizálást mindenfajta legalizálást és apostil és semmilyen ellenőrzés nem lépett a helyükbe. Itt ennél a rendelettervezetnél legalább a legalizálás általános eltörlése helyett egy ellenőrzés lép életbe. A második dolog, valaki említette az apostil egyezményt, és hogy senki nem néz utána az adatoknak, ez azt jelenti, hogy minden jól működik. Nos, az apostilnál ugye fontos ez a lekérdezés, mindenki otthonról elvégezheti az apostilt, az adatbázisoknak a lekérdezése a csalások elleni küzdelme figyelmet szolgálja, nem csak az Európai Unióban, az egész világban nagyon kevéssé ellenőrizik, néznek utána az apostiloknak, amiket kiállítottak. Most az, hogy általánosában apostilt használjunk, az nem igazán szolgálja a csalás küzdelmet, ebből a szempontból ez a rendelettervezet jobb. Aztán, hogyha egy közhatóságnak nyomos oka van arra, hogy kételkedjen egy közokiratban, akkor a központi hatóságon keresztül a kibocsátó hatóságot megkeresi és ellenőrzést kér az ellenőrzés kérések száma lesz az, az az adat, ami majd beszédes lesz. Pillanatnyilag nehéz ezt előre látni, mert nem létezik ez az ellenőrzés. nem tudjuk, hogy mekkora költsége lesz ennek, nem tudjuk, hogy rengeteg vagy nagyon kevés ellenőrzést fognak-e majd kérni, tessék. Köszönöm szépen ma délelőtt Valkeres Sziszó alelnöktől azt hallottuk, hogy a jogál, jogrendek között hidakat akar felállítani, együttműködést akar személyállapoti ügyekben. Azt gondolom, hogy erre kell összpontosítani. Nem arra van szükség, hogy a nemzeti jogrendek helyébe lépjenek új rendszerek úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás az, ami meg fogja ezt határozni, és ezt meg fogja akadályozni. Folyamatosan következetesnek kell lennünk, és tiszteletben kell tartanunk a nemzeti sajátosságokat egész Európában ami a csalás kérdését, illetve a köztisztviselőknek a felelősségét illeti, akik ellenőrzik a közakuratokat pillanatnyilag az aposté rendszerben tökéletesen megvan a lehetősége annak, hogy utána nézzenek egy közokirat hitelességének, és a hágai egyezmény a nem megfelelően ellenőrzött közokiratok esetében bírósági jogorvoslatot tesz lehetővé. Tehát nincsen gond az illetékes hatóságokkal, nem gondolom, hogy a felelősség alól ki lehetne bújni, bármilyen rendszert használunk is. Hogyha valaki hanyagságból hibát vét, akkor a polgári, és lehet, hogy a büntetőjog szempontjából is következményei lesznek ennek és ez elvezet bennünket ahhoz a témához, amit az elnök asszony említett, hogy bizalom hiány van-e a tagállamok között. Úgy gondolom, asszonyom, hogy nem nekem kell ezt a kommentárt megtennem, hogy arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsok vannak közöttünk, lehet, hogy bizonyos elképzelések egyes helyeken mélyebben gyökereznek, mint máshol. Minden egyes nemzeti joghatóság a saját jogi megközelítését akarja majd megtartani, és ez teljesen legitim szándék. A kodifikálás esetében, pán-európai rendszer jön létre, akkor az más megközelítést jelent majd a nemzetközi magánjognál. Mindenkinek bele kell majd egyeznie egy kódex bizonyos részeibe, majd a következő generációnak kell ezt eldöntenie de nem kell ennyire hosszú távra gondolkodnunk. Hogyha az anyakönyvet, személyállapoti közokiratokat tesztelése alá vetjük. Három év után ugye a tervezet szerint felülvizsgálat lesz, akkor a három év után eldönthető, hogy érdemese tovább menni ezzel a projekttel. Ez semmi olyan nem történik, amit kőbevésnének, úgyhogy újra el lehet gondolkodni majd rajta a kipróbálás után. ugye kötelességünk az európai állampolgárok életét megkönnyíteni, és ezért érdemes ezt kipróbálni. Köszönöm szépen, ez egy tökéletes bölcs lezárása volt ennek a vitának. Köszönöm szépen a kontribúciójukat. Azt hiszem, elnök úr, hogy most kávészünetet tartunk, és alkotmányos jog a kávészünet joga. És mikor folytatjuk? 11 óra 20-kor folytatjuk ebben a teremben, és úgy tudom, hogy kint eh, szolgálják fel a kávét. <laughs> Uh, oh, oh, well, that's, that's okay, yeah. <laughs>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 da će meni slati. Onda će vama slati. Pa newsletter. Newsletter i to, ali vam, ali vam je uvijek informacija o najnovijim analizama. Da, da, da, da, da. Ja to e, većinom napišem, ako je nešto interesantno spremno. Čuj, ja imam tek četiri takve stvari na koje sam natječen. Jedna je Policy Europe, to je odnos. To je, recimo, ne znam savjeto, ali sam Ladies and gentlemen, may you please... Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy foglaljanak helyet.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 szeretnének minél többen részt venni a vitában. Köszönöm szépen, hogy meghallgatják Krisztiána Vendehost professzor asszony, a Bécsi Egyetem professzorát. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő. Ladies and gentlemen, first of all, Tisztelt Hölgyeim és, képviselői, Hölgyeim és Uraim képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek a családi és öröklési jog modern felfogásairól. Miről is van szó? Az európai polgárok által tapasztalt problémák megoldásáról. Ezek a polgárok a szabad mozgás éveiben a saját országaikon kívül élnek, házasodnak, gyermekeik születnek, vagy meghalnak. 16 millió nemzetközi házasság van az Európai Unióban, 13%-kal növekszik a nemzetközi komponensű házasságok száma, és még magasabb a regisztrált partnerségekben ennek az aránya. A pénzügyi költségek, amelyek a házastársak és korábbi házastársak közötti vagyonviták értékét képezik 1,1 milliárd euróra rúgnak, tehát mindez nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió belső piacának működésével kapcsolatban. Ami a valóságot illeti, eh, nézzük, így is kinézhet a valóság ma eh, Európában, még akkor is, hogyha nem annyira bonyolult eh, a helyzet, mint ahogy ezt most itt felmutatom, lehet, hogy vannak azért egyéb nehéz problémák. Most csak három problémát szeretnék megemlíteni. Az első, az az, hogy lehet, hogy egy, egy párt meglepe, meglepetés ér, hogyha más országba költöznek más, juriz, más igazságszolgáltatás alá. Általában azt gondolják a házaspárok, hogy ők maguk döntenek az alkalmazandó jogról. Hogyha a szokásos tartózkodási helyüket feladják, akkor ezzel a, a alkalmazandó jog megváltozik. A Róma 3 szerint, hogyha valaki új alkalmazandó jog szerinti országba költözik, akkor ezzel a házasság felbontásra vonatkozó szabályok is megváltoznak. Képzeljük el, hogyha egy osztrák pár Németországba költözik, Ausztria és Németország közötti a felbontási gyakorlat nagyon különböző, láthatják, ez nagyon meglepő hatásokhoz vezethet eh, a pár számára, főleg a gyengébb fél számára. Eh, hasonló az örökléssel kapcsolatban, képzeljük el, hogy a származási országban eh, örökölni lehet az együtt élő párt, párnak is, hogyha egy másik országba költözik ez az együtt élő pár, ez azonban nem veszi figyelme, vagy nem fogadja el az, hogy az együtt élő partnerek már örökölhetnek, tehát ez azt jelenti, hogy az, az új ország szerinti jogrend érvényes, és ezzel elvesztik a jogaikat. Aztán a forum shopping és a rush to court, ez a Brussel 2A szabályozással függhet össze a partnerek közül bármelyik előfordulhat, hogy házasság felbantásért folyamodik egy olyan jogszabály rendben, amely neki ami neki előnyös, hogyha például van egy házassági szerződésük, hogyha akkor egy olyan országban kérheti házasság felbontását a másik fél, ahol az ilyen szerződés esetleg nem kötelező érvényű. Aztán a a fórumok és az alkalmazandó jogok patchworkje a legbonyolultabb. Még egy standard vállási ügyben, határon átnyúló esetben, és előfordulhat, hogy köszönbül, különböző fórumok, jogrendek és két-három alkalmazandó jog merül föl. Nézzük, Németországban összeházasodott pár Ausztriába költözött, felbomlik a házasság, aztán elköltöznek Hollandiában, elköltözik a férj Hollandiába, és ott kezdi meg az ügyet. Nyugdíjrend, van gyerek, van vagyon, most nem fogok a részletekbe belemenni, de látjuk, hogy nagyon különböző fórumok és az alkalmazandó jog patchworkje német jog, holland jog, osztrák jog merül föl, nagyon sok kérdőjel van, nagyon sok következetlenség. Ez a konfliktussal foglalkozó jogászok évekig foglalkoznak ezzel. Nagyon szofisztikált megoldások vannak az ilyen típusú ügyre, de ez nagyon költséges itt a vitarendezés, és nagyon időigényes. Ez nem felel meg az 21. század elvárásainak. Most, hogy egy kicsit túlozhatok, azt mondanám, hogy akik nemzetközi házasságot aki nemzetközileg, nemzetközi aspektusra rendelkező házasságban élnek, azok olyanok, mint a nyílt tengeren viharba került haj navigáció nélkül. Nos, a professzor úr már említette, hogy egy európai házassági jog megoldás lenne, de ez nem valami realisztikus az el, a közeljövőben. Következő gondolat, hogyha erősítjük a felek autonómiáját ezen a területen, mert hogyha megnézzük a meglévő eszközöket, különös tekintettel hogyha például a vagyonra vonatkozó szabályok érvénybe eh, lépnek, és a Brüsszel 2A érvénybe eh, lép, akkor a feleknek megvan a eh, lehetőségük az alkalmazandó jog megválasztására, és ezzel elkerülhetik az hátrányos hatásokat. Tehát időben válasszák meg a bíróságot és az alkalmazandó jogot, és ezzel a házassági szerződések alkalmaz, a szerződések megkötése megoldást jelenthet. Hogyha a bíróság megválasztása, a felek autonómiája és az alkalmazandó jog megfelelő opció, miért nem alkalmazzák ezt a felek? Sok ok van ennek, nem tudják, nem ismerik az opciójukat, a lehetőségeket, nem tudják, hogy milyen lehetőségekkel rendelkeznek. És aztán nehéz ilyen kérdéseket felvetni a párkapcsolatban. Ugye azt sem tudjuk, hogy megfelelő tanácsot kapunk-e megfele- megfizethető áron. Azt javaslom, hogy európai modell lehetőségeket mutassunk be a bíróságok megválasztásával, az alkalmazandó joggal kapcsolatban, és a család mediáció lehetőségével. És most itt egy kulcsfontosságú pont van. A amikor házasságkötésre kerül sor, partnerséget bejegyeznek, amikor határon átnyúló címváltozásra kerül sor, vagy születésre kerül sor, ott tájékoztatni kell ezen alkalmakkal a feleket. Lehet egy egyablakos eh, rendszer lehetőségek eh, korlátozott számát kellene felkínálni eh, a feleknek. Azt, az átfogó családjogi ügyekre is ki lehetne dolgozni európai modell diszpozíciókat, de ez problematikusabb, és ehhez több időre van szükség. Azt szeretném megemlíteni, hogy ez egy olyan projekt, amelyet közösen dolgoztunk ki, Katrina Ula Völkivel, aki az Európai Családjogi Bizottság elnöke, és az Európai Jogintézet hatája alatt dolgozunk ezen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, professor. Köszönöm szépen, professzor asszony. Most pedig Üdvözölni szeretnénk Kurt Lechner urat, ennek a szakbizottságnak korábbi tagját, az örökösödési rendelet előadóját, közjegyzőt és Eve Pötter asszonyt, az észt közjegyzői kamara jogi tanácsadóját az önök által választott sorrendben adnám meg a szót, és összesen 20 perccel rendelkezésre a kettőjük előadására. Tessék parancsolni. <clears throat> Ähm, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy újra itt járhatok. Három évvel ezelőttig más funkcióban bár, de a parlament munkatársa voltam, és nagyon érdekes látni, hogy olyasmi, aminek a kidolgozásában én is részt vettem, most górcső alá kerül és kritikusan szemlélem én magam is. Én nem hoztam magammal ilyen szép diákat, mint Vendehorst asszony, és nem is akarom bemutatni a szóban forgó rendeletet, hiszen már három éve hatályban van, augusztus 17-e óta, tavaly augusztus 17-e óta alkalmazzák, és hát remélem még sokáig nem érint bennünket közvetlenül ez a szabályozás. Problémák a jövőben is várhatóak, jelen pillanatban is már igen nagy a gond. Ahhoz kapcsolódon, amit Vendehorst asszony mondott, a két nemzetiségű házasságokban is, örökös, öröklési jogi szempontból is mindig érinti ez a probléma a két felet, hiszen nem mindig sikerül közösen tisztázniuk az öröklés kérdését előjáróban. Néhány dolgot emelnék ki, majd a későbbiekben, de összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a rendelet a legutóbbi állandó ö, lakhelyjel függ össze, ez az egyik, a másik pedig a szabadon választhatóság elve. Időközben a rendelettel kapcsolatos szakirodalom szinte már átláthatatlanná vált. Erdőnyi szakirodalom rendelkezése. rendelkezésre. Hihetetlen, hogy a jogászok miféle problémákat tudnak kimazsolázni, feltárni. Az igazán fontos szerintem azonban az, hogy a rendelet közérthető legyen, érthető legyen az egyszerű polgárok számára, és neki a speciális problémákkal nem kell foglalkoznia, neki azt tudnia kell, hogy a legutóbbi tartózkodási hely joga érvényesül, és választhatja a saját hazáját is adott esetben. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a rendelet igencsak kompakt, nem kapcsolódik hozzá sok egyéb különleges szabályozás. Ezért volt nagyon fontos, az általános tartózkodási helyet nem definiálni, ezt sok helyütt bírálják, de úgy gondolom, hogy a szöveg maga világosá teszi, hogy miről van szó, és mindeközben rugalmas is marad a fogalom. Az európai szint más szintű más szabályozásokban sincs ez egyébként meghatározva, mint fogalom, a tagállami szabályozásokban is csak itt-ott van hozzáfűződő fogalom meghatározás, és szerintem ez helyes így. Szerintem a fogalom ezen túlmenően nem is értelmezhető ugyanúgy minden egyes esetben, lényegében igen, de fontos, hogy a fogalom jelentés mezeje tágabb legyen ennél, hiszen egy gyermek esetében, elvált szülők esetében nagyon nehéz lehet meghatározni az állandó tartózkodás helyét, vagy az általános tartózkodási helyet, mint és más lehet megint a helyzet egy öröklési ügyben. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 21-es cikk 2 bekezdésében van egyetlen egy kivétel, ahol a legutóbbi általános tartózkodás jogától eltérő jog alkalmazható. Ez egy kompromisszumként került be a tárgyalások utolsó szakaszában. Ez nem az illetékességet hivatott meghatározni, nem is ez volt a szándék. A legutóbbi általános tartózkodás szerinti illetékes bíróságnak ebben az esetben egy másik ország jogrendszerét kell alkalmazni. Ennek a hátterében az állt, hogy ez azért korlátozni fogja a más jogrendszer alkalmazásának jogát. Az alelnök joggal hívta fel a figyelmet a szubszidiaritás elvére. Az öröklési jog ugye a tagállami jogi kultúrák hagyományához kapcsolódik, és az európai szintű szabályozásnál a szándék az, hogy minél kevésbé befolyásolja az európai szabályozás a tagállamiakat. A materiális joghoz kapcsolódik is, és itt nyilván kívánatos egyfajta konvergencia, de fontos, hogy a nemzeti öröklési szabályok mind érintetlenek maradtak, és emellett a rendelet által előírt eszközök is életbe léptek. Lagárt professzor úr, aki délután lesz itt, azt írtam, hogy ez a rendelet egy igazi forradalom, és ebben igaza is van. Ez a szabályozás nagyon újító jellegű volt, és talán ez is az oka annak, hogy olyan sikeressé vált, hiszen az egész az újításokra összpontosított, és erre összpontosítottak a tagállamok is, nem pedig arra, hogy saját, jogá, saját nemzeti állami szabályozásaikat lássák viszont az európai szintű rendeletben. Gyakorlatilag egy saját kérdéskört jár körül, és a nemzeti tartalmak érdekesek lehetnek ugyan összefüggéseikben, de nem ez képezi az új szabályozás lényegét. A rendelet természetesen nem szabályozhat adókérdéseket, de hát nyilván a rendeletnek közvetetten azért van kihatása adókérdésekre is, és vagyonkérdésekre. Az Európai Bizottság Szerencsére létrehozott egy szakértői csoportot ennek tisztázására, de úgy tűnik, hogy a tagállamoknak egyáltalán nem érdekük és nem hajlandóak egy keret irányelvben megállapodni. Egyébként azt látom, hogy a tagállamokban tájékoztató jellegű kampányok sincsenek, ami szerintem egyébként a tagállamok feladata lenne. A bizottság megteszi a magáét, elvégzi a maga feladatát, a közjegyzői kamarák és jogász, illetve ügyvédi kamarák is eh, elvégzik a maguk eh, részét, de szerintem fontos lenne, hogy a tagállamok is tegyenek lépéseket ebbe az irányba. Az Egyesült Királyság, Írország és Dánia a rendeletben nem vesz részt, eh, ez sajnálatos. A rendeletben magában nem áll benne világosan, hogy ezzel ez a három ország harmadik országnak tekintendő. Más rendeletek esetében ez az hagyományos eljárás, és hát az ember azt gondolhatná, hogy ez az eset kivételnek számít, és ennek bizonyára oka van, de szerintem ennek semmi oka nincs. Számomra egyértelmű, hogy ebben az esetben az említett három ország harmadik országnak számít, és szeretnék különbséget tenni, hogy az általános tartózkodási hely nem egyezik meg az, az angol domicile szó értelmével, tehát az állandó tartózkodási helyjel vagy székhelyjel. A harmadik országokkal kötött egyezmények, megállapodások kapcsán nyilván azokra nem lehet kihatással a rendelet a Lisszaboni szerződés értelmében, de ez masszív, hatalmas problémákhoz vezethet. Államközi szerződések ugye autonómiát élveznek szerződés jogilag, a nemzeti bíróságok illetékesek bizonyos értelemben, de hogyha nagyon restriktíven értelmezzük ezeket az államközi szerződéseket, akkor ez problémákat vethet fel. Szerintem a legjobb lenne ezeket a szerződéseket felmondani. Nem tudom, hogy ki lenne a kompetens ebben, ez egy vitatott kérdés, de szerintem ez egyébként lényegtelen is, hiszen ez politikailag egy helyes lépés volna, ha az érintett országok és az Európai Uniós szint, ezt közösen oldanák meg. Például Németországnak van Törökországgal egy ilyen szerződése, aztán itt vannak a korábbi Szovjetunió utódállamai, itt van Irán. Ezt közösen kell elvégezni, ezt a feladatot. Mondom ezt tekintettel a nemzeti parlamenti kollégákra is. Tudom, nem sok az idő, ezért már csak egy utolsó mondatot mondanék, az Európai Öröklési Bizonyítványról. Én azt látom, hogy ezek nagyon terjengősek, ahogyan attól tartottunk is. Az Európai Bizottságnak a szabályozáson belül reagálnia kellett a tagállami képviselők kéréseire, követeléseire, és hát elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy európai szinten ez hogyan működik, a fogyasztóvédelem területén is, ez volt a korábbi tevékenységi területen, Tapasztaltam ezt, minden tagállam ragaszkodik hozzá, hogy a számára fontos ügyeket vegyék figyelembe, ezeket összegzik, összefogják, és így az egész teljesen átláthatatlanná válik, és túl terjengős lesz. Látjuk majd, hogy hogyan alakul ez, hogyan néz ki ez a gyakorlatban, és meglátjuk, hogy más a bíróság által tisztázandó jogi problémák kapcsán is sikerül-e majd jó eredményt elérni az európai öröklési bizonyítvány kapcsán. Szerintem egyébként olyan problémák merültek fel mindössze, amelyeket észszerű hozzáállással, megfelelő eszmecserével biztosan tisztázni lehet. Szerintem érdemes lenne kivárni, nem szabad a vonatkozó jogszabályt egyelőre felülvizsgálni sem, nem szabad módosítani, meg kell várni, hogy a gyakorlatban milyen tapasztalatok gyűlnek össze. Szerintem néhány probléma megoldható lenne azáltal, hogyha az államközi megállapodásokat felmondanánk, és szerintem vannak más területekkel is meccéspontok, ahol mindenképpen tisztázni kell a nyitott kérdéseket. Köszönöm. Madame, please take the... Köszönöm szépen. mondom, öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az elemzésben részt vehessek. Mielőtt az öröklési rendeletről beszélnék, hadd mondjam el, hogy a közjegyzőket időnként helyettesítem a munkájukban, és így gyakorlati tapasztalatot is szereztem arról, hogy az öröklés hogyan történik, és hogyan lehet hitelesíteni a végakaratot. Észtországban most már évek óta csak akkor van mód az öröklésre, hogyha az utolsó lakóhely Észtországban volt. Ez lehetővé tette számomra, hogy egy elemzést készítsek a saját tapasztalataimról a rendelet hatály alá tartozó területeken. Igazából a vagyon és az állampolgárság állama szerint különböző országokban hozhatják meg a bírósági ítéleteket. Hogyha ez egy helyre kerül, akkor az elhunyt vagyonát öröklők helyzete megkönnyebbül, sokkal kevesebb költséggel jár, és egyetlen eljárást kell csak lebonyolítani. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy a rendelet a végakarat érvényességének formai és tartalmi szempontból való vizsgálatára vonatkozóan is szabályokat kíván hozni. A közös kapcsolat az öröklési ügyekben a joghatóság megállapítása és az alkalmazandó jog megállapítása szempontjából a szokásos lakóhelye az elhunytnak. A nehézséget az jelenti, hogy a rendelet nem határozza meg, hogy a szokásos lakóhely mit jelent, és nem szabja meg azokat a kritériumokat sem, amelyek alapján ezt meg lehetne állapítani. Ugyanakkor Figyelembe kell venni, hogy bár az Európai Unió bíróságának nincsen joggyakorlata öröklési ügyekben, más területeken a bíróság úgy döntött, hogy a szokásos lakóhelynek önálló értelmezése van az európai jogban. A jelenlegi joggyakorlat azt, mond, azt mutatja, hogy különböző országokban nem lehet egyszerre szokásos lakóhelye valakinek tehát ahol ö, tulajdonnal rendelkezik, adót fizet, ö, ö, nem tehát nem ez határozza meg, hogy mit tekintünk szokásos lakóhelynek. Valamilyen fajta állandóságot kell megállapítani az életvételében, azt, hogy szokásosan általában hol élt. Hogyha egy tagállamban volt a szokásos lakóhelye, akkor minden releváns tényezőt figyelembe kell venni az örökösök, amikor az örökös, vagy öröklési eljárást megindítják, a végakaratról gyakran ők számolnak be. a szokásos lakóhelyet nem igazolhatja egyedül a halotti anyakönyvi kivonat. Észtországban a szokásos lakóhely megállapításakor figyelembe veszik a felek szándékait is. Határon túlnyúló ügyekben, amikor az örökösök kérik, akkor több lakóhelyet is megvizsgálnak, de általában Észtországban szokták végül az öröklési eljárás lebonyolítani, mert túl költséges az eljárás külföldön, vagy örökösödési adó van, illetve mm, gyakran nincs semmilyen képviselőjük, aki eljárhatna más tagállamban. A rendelet által létrehozott Európai Öröklési Bizonyítvány bizonyítékul szolgálhat arra, hogy lebonyolították az öröklési eljárást, és így megfelelő alapon örökölhetnek az örökösök. de jogokat nem hoz létre. Önkéntes európai kibocsátású okmányról van szó. és az örökösöknek kell igazolniuk, hogy joguk van az elhunyt tulajdonát megörökölni. Az Európai Öröklési eh, Bizonyítvány eh, kibocsátásakor gondoskodni kell arról, hogy eh, hiteles információkon alapuljon az, annak érdekében, hogy más tagállamokban felhasználhassák. Mivel nincs megszabva időkorlát a bizonyítvány kiállításának kérésére, előfordulhat, hogy évek telnek el az öröklési eljárás lezárása óta, és továbbra is az alkalmazandó jogot be kell tartani ilyenkorra ugyanezt az elvet kell követni minden öröklési ügyben, attól függetlenül, hogy nemzeti vagy európai öröklési bizonyítványt vettek alapul, és attól függetlenül, hogy bíróság vagy más hatóság bonyolította -e le az öröklési eljárást. Az európai öröklési bizonyítvány csak akkor lehet kiállítani, hogyha megfelelő a rendben szereplő feltételek teljesülnek. A tagállamok hatóságára rendelet szerint több feladat is hárul, és csak akkor lehet alkalmazni, úgy tűnik, az öröklési bizonyítványt, hogyha a tagállamok partnerként információt cserélnek a rendelet alá tartozó területeken. fontos meggyőződni arról, hogy semmilyen bíróság nem indított öröklési eljárást ehhez. A szokásos lakóhely szerinti tagállamot kell megkeresni. Észt közedzői tapasztalatok szerint előfordul, hogy Észtországban akkor is öröklési eljárást indítanak, amikor Finnországban már egy ilyen lezárult. pedig ugye csak akkor lenne erre mód, hogyha ott volt az utolsó lakóhelye az elhunytnak. Azt várhatjuk, hogy az európai öröklési bizonyítvány esetében továbbra is utána néznek majd más tagállamoknál a végakarat meglétének vagy hiányának. Tehát egy tagállam illetékes hatósága egy európai öröklési bizonyítvány megvizsgálásakor információt kérhet más tagállamtól, de hogyha a nemzeti jog nem teszi lehetővé, akkor nem kötelező az információ szolgáltatás. Az azok az örökösök, akik ilyenkor meg akarják kapni a végakaratot, el kell, hogy utazzanak a másik tagállamba. Csak az a kérdés, hogy ki lesz a felelős akkor, hogyha később kiderül, hogy volt végrendelet, de az nem került nyilvánosságra. Az örökösök vagy a hatóságok a, az európai állampolgárok számára jogbiztonságot kell teremteni azzal, hogy az eljárást csak egy tagállamban lehet lebonyolítani, és függetlenül attól, hogy hol, azonos szabályok szerint. Fontos az EU állampolgárai számára, hogy kisebb legyen a bürokrácia, így a bírósági ítéleteket, közigazgatási aktusokat és az Európai Öröklési Bizonyítványt el kell ismerni és végre kell hajtani más tagállamokban is. Ugyanakkor az elemzésből is kiderül, hogy egy sor gyakorlati probléma vetődik fel az örökléssel foglalkozó hatóságok számára a rendelet alkalmazásakor. Például nem egyértelmű, hogy ki hagyja jóvá a joghatóság választásról szóló megállapodásokat, illetve hogyan lehet ezeket megváltoztatni, mi a helyzet a végrendelettel rendelkező vagy nem rendelkező elhunytakkal, és az elhunytak kezdeményezhették-e a megválasztását ennek. Ezekre a kérdésekre nem ad egyértelmű választ a rendelet, később újabb szabályokkal, illetve az Európai Bíróság joggyakorlatával kell majd ezt eldönteni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen eh, asszonyom eh, az előadását. Eh, írásban nem kérték eddig a szót tőlem. Hadd kérdezzem meg, hogy bárki szeretné -e észrevételezni az elhangzottakat, illetve szeretné -e kérdéseket feltenni a két kiváló előadónak, akár a képviselők közül, akár mások közül. Úgy tűnik, hogy kimerítő volt a tájékoztatás. Önkérdezés következik, ha jól látom. Elnök úr, hogyha van egy kis idő, akkor egy dologra, ha megengedi, hadd térjek ki a szakbizottság egy munkájára, amelyre nem, tudok, nem tudtam kitérni. Általában a rendeletben egy fontos mankónak tekintik azt, hogy a a jog megválasztása csak a, a származási ország jogára vonatkozik. Ennek az oka az az, hogy voltak itt próbálkozások kikerülni a jogot, de lényeg az, hogy nem engedik meg a tartózkodási ország jogának a megválasztását. Azt gondolom, hosszabb távon, hogyha az emberek hozzá szoktak az újhoz, akkor a legutóbbi tartózkodási hely szerinti jogot is választhatják korlátozott értelemben. Mondhatjuk persze a korlátozott értelemben azt, hogy legalább tíz évig tartózkodjanak azon az abban a abban az országban. És persze két nemzetet magában foglaló házasságok esetében. Ez eddig nem volt lehetséges, mert féltek attól, hogy megkerülnek bizonyos dolgokat, de ez egy fontos meggondolás lehetne az önök számára a rendelet jövője szempontjából. Amit a kollega mondott, helyes az, hogy ami a, a, az illetékességeket illeti, nagyon nehéz az érintettek körét korlátozni. Minden esetre jó lenne az örökhagyónak jogot adni arra, hogyha megválasztja a jogot, akkor azt is megválaszthassa, hogy ott aztán ott teli bíróság legyen illetékes. És akkor ezzel ezeket a problémákat meg lehetne oldani. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Pottasszony. Köszönöm szépen. Azt szeretném eh, hozzátenni, hogy ah, ugye az embereknek joguk van eh, örök eh, testamentumot írni, végrendeletet eh, írni, eh, de még mindig vannak bizonyos veszélyek azzal kapcsolatban, hogy milyen jogot választanak erre az örökhagyók. Az öröklésre tehát hatással van a választott jog. Hogyha például Észtországban írták meg a végrendeletet, és a személy az halál időpontjában Hollandiában volt, akkor e, az észt jogot alkalmazzák erre, de miután megkezdődik e, az öröklési folyamat, a holland jog is e, hatással lesz erre. Ez nagyon bonyolultá teszi a dolgot, Előfordulhat, hogy végül az örökhagyó akaratát nem tartják tiszteletben. Ez fontos. Az emberek tehát megválaszthat, látják, hogy eh, a haláluk időpontjában milyen nemzetiséget választ, melyik nemzetiséget választják, És kérdés, hogy ez az ismeretlen, eh, abban a pillanatban még nem ismert eh, ország hogyan értelmezi és hajtja végre a végrendeleteket. Köszönöm. Kösz... Thank you. Köszönöm szépen. Igen, természetesen az Egyesült Királyság nem írta ezt alá, úgyhogy egy kicsit betolakodónak tekinthetnek engem. Azok a pontok, amelyekről Lechner úr beszélt, a nemzetiség, állampolgárság, stb. Ha az Egyesült Királyság részt venne ebben a programban, az Egyesült Királyság egy több ö, ö, igazságszolgáltatással rendelkező ország, és ez több problémát okozhat a jövőben. Ez megtörténhet. Az öröklési jogot az Egyesült Királyságban a, a lakóhely határozza meg, és ezzel kapcsolatban nagyon sok esetjogunk van. És ami a lakóhelyet illeti, én arra gondolok itt, hogy az ember jogszerűen hol tartózkodik, hogy él. Mondhatjuk azt, nem, hogy egy átlag állampolgár nem úgy gondol a tartózkodási helyére, hogy amelynek a joga az alkalmazandó jog, de ez így van. Tessék, asszonyom. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok, hogy Pöter asszony felvetette ezt a pontot. Ez nagyon nagy probléma egyes esetekben, hogy lehet, hogy valaki ezt észt jog szerint hagy egy végrendeletet, és aztán egy holland bíróság kezeli, vagy hajtja végre, és pontosan ez, erre lehetne recept az európai modelldizpozíció, mert ez lehetőséget adna arra, hogy előre meghatározzák, ez nem, lenne, nem kerülne sor, sor ezekre a diszkrepanciákra, amelyeket ön felvetett. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Fél háromkor folytatjuk, ami azt jelenti, hogy fél háromkor folytatjuk. Mert a délutáni programot egy kicsit szűkebbre kell venni, bizonyos bizonyos időkorlátok miatt 6 órakor kell végeznünk, pontosan 6 órakor, úgyhogy kérem mindenki igyekezzen időbe ide érni. Hogyha a szakértőink el szeretnének menni ebédszünetben az épületből, ezt megtehetik, de amikor visszajönnek, akkor 14 óra és 14 óra 30 között keressék meg a bejáratnál a munkatársainkat, hogy megkaphassák a beléptető kártyájukat, mert különben nem tudnak visszajönni az épületbe. Most ugye ilyen szigorúbb biztonsági intézkedések vannak életben. Köszönöm szépen, 14.30-kor találkozunk.